lehetnek majd. Német hatóságok azt kérték, hogy függesszük fel Ingeborg Gressle képviselő parlamenti mentességét, Franciaország hatóságai pedig Steve Briois úr mentességének felfüggesztését kérték az eljárási szabályzat alapján a jogi szakbizottságnak küldjük meg ezeket a kéréseket.